Der Präsident! Az elnök. Die am 2. Februar a 2012. február másodikán félbeszakított ülésszakot folytatjuk. Kérem, foglaljanak helyet a február 1 második ülés jegyzőkönyvét, az elfogadott szövegeket is megtalálhatják az érdeklődők, nincsen fenntartás ezzel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyvet így módon jóváhagyottnak tekintjük.